morning, dear colleagues. Okay, just to let you know why I'm chair. Kedves kollégák, mindenkinek elmondom, hogy miért elnökölök. Doris Paknak a külügyi bizottságba kell mennie, a boszniai jelentésről szól, ezért kérték, hogy elnököljek. Tízkor egyébként is el kell mennem, mert eh, koordinátori ülésen veszek részt, és akkor, hát hogyha nem ér addig vissza Pákasszony, akkor majd a kollégák átveszik az elnöklést elsőként megkérem, hogy fogadjuk el a napi rendünket, és ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak vehetjük. Tehát akkor kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen megjegyzése a napirendel kapcsolatban, nem így van, akkor ezt elfogadottnak vesszük. Második napirendi pontunk, elfogadjuk a jegyzőkönyveket, a december 20-21-i és január 23-24-i ülésről van szó, Mindenki megkapta ezeket a jegyzőkönyveket, és azt javaslom, szokás szerint, hogy amennyiben senkinek nem lesz ellenvetése az ülés folyamán, akkor ezeket tekintsük elfogadottnak. Jó, köszönöm szépen, és a hármas napi rendi pont az elnök közleményei következik. A tolmácsolásról kell beszámolnom, valamennyi munkanyelvünk megvan, a cseh, észt, litván, lett, máltai és svéd nyelvek azonban nem elérhetők a mai ülés folyamán. A többi nyelv azonban igen, és következik a szavazás. Kérem, hogy mindenki vegye elő a szavazási listát. Az Európai Felsőoktatási Rendszernek modernizálása az első jelentés, tőkés úr jelentése, és meg is kérdezem önt, hogy kíván-e szólni, parancsoljon. Thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt a jelentést elkészíthettem. Nagyon jól együttműködtünk valamennyi politikai frakcióval, előadókkal, árnyék előadókkal, úgyhogy szeretném megköszönni a többieknek is ezt a munkát. Katarina Nyevedelovának szeretnék köszönetet mondani. Luigi Bellinger volt az ő elődje, aztán Johnny Vattimónak is szeretnék köszönetet mondani Migalski úrnak, Batumalika kollégának, és Fontana Lorenzónak is. Köszönöm. Fontos és hasznos támogatást kaptunk szakértőinktől, a frakciókból, a Kulturális Bizottság szakértőitől, a Régiók Bizottságától, a Nőjogi Bizottságtól, valamint az Európai Egyetemek Szövetségétől is, és kérek mindenkit, hogy legyen szíves támogassa a jelentésemet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, ne vedd el Ová asszony egy pillanatra. Igen, köszönöm elnök asszony, egy rövid kérdésem van, csak már meg is beszéltem az előadóval, szeretnénk változtatni valamit az első oldalon. A FAM 8 és a 34-es módosító sorrendjét szeretnénk felcserélni. 34-es az én módosítóm, ez egy általánosabb módosító. Szeretném, hogyha először erről szavaznánk, és utána a 8-as FEM módosítóról. Az előadó egyetért, tehát ezt már mi megbeszéltük, kérném, hogy akkor ezt a cserét eszközöljük. Elnök asszony, mindenki egyetért ezzel? Rendben, akkor a javaslatnak megfelelően járunk el, és így fogunk szavazni. Akkor megkezdjük a szavazást. Egyes bekezdés 28-as módosító. Az előadó támogatja. ellene tartózkodást elfogadtuk. 29-es, az előadó támogatja. A 30-as okafogyottá válik, azért megyünk a 29-esre. Tehát ki volt a 29-es mellett? Köszönöm ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es az előadó támogatja. Köszönöm ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es, az előadó nem támogatja. Oh, it's better. We do it by electronic vote, then it's easier, please. Csináljuk elektronikusan, így könnyebb lesz. Hú, van akinek nincs itt a kártyája? Okay, then we have to count. Akkor azt majd figyelembe vesszük, és beszámoljuk a szavazatot. Tehát megnyitom a szavazást. Okay, we close the vote. Lezárom. 12 mellette, 12 ellene és egy tartózkodás elutasítottuk. Ja igen, bocsánat, elfeledkeztünk arról az egy szavazatról. Az mellette szavazat volt, tehát akkor elfogadtuk. Bocsánat. Ajaj. Megint van egy másik kolléga, aki ellene szavazhat elnézést, akkor nem fogadtuk el. A 33-as következik, az előadó ellenzi. Mellette, igen, látom, az megvolt. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. És akkor az egyel bekezdéshez a 34-es módosító következik, mert kicseréltük a 8-assal. 34-es, az előadó nem támogatja. Ki van mellette? Na jó, hát akkor szavazunk elektronikusan, ami sokkal könnyebb. We close the vote. Lezárom. 12 mellette, 14 ellene elutasítottuk. És most következik a 35-ös, az 1B bekezdésnél. Az előadó nem támogatja, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Közbeszólás, hogy a FAM 8-asról nem szavaztunk. 634 is FAM 8 falls. Sorry, sorry, my apologies. Yes, farm aid, we do need to vote on farm aid. Okay. My apologies. We have to go back, then we do... Vissza kell térnünk a nőjogi nyolcashoz. Az előadó nem támogatja. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Most jön a kettes bekezdés. Egyes kompromisszum az előadó támogatja, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. És a kettes bekezdés, a 42-es módosító. Az előadó támogatja, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító, az előadó támogatja. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es, az előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ös módosító, az előadó nem támogatja. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 46, az előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 48-as következik, az előadó támogatja mellette, Na jó, legyen elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Okay. Okay, the vote is closed. Lezárom. 15 mellette, 13 ellene elfogadtuk. 49-es módosító, az előadó nem támogatja. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Az 51-es következik, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 50-es, az előadó támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Bocsánat, elfogadtuk, javítja magát az elnök asszony. Elnézést kérek, én nem szeretnék beleszólni abba, hogy hogyan szavaztad, de egy picit összekever engem, mert néha azzal kezd, hogy mellette, ellene, és így tovább. Lehetne csak így mondani az előadó ajánlását, nem kell mindig mondania, mert látjuk a papíron, csak annyit mondjon, hogy mellette, ellene, és így tovább. Rendben, így lesz, mondja az elnök asszony, akkor így folytatjuk. Tehát az 52-es következik mellette, ellene, Na jó, elektronikusan ellenőrizzük. Az 52-est megnyitom a szavazást. Is it It's 15 in favor, 11... 15 mellette, 11 ellene, két tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 54-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55-ös következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, Mellette még egyszer kérném. A 65-ös... Még a 65-ösnél tartunk, nem a kompromisszumnál. Tehát ki van a 65-ös mellett? Mindenki eldöntötte? Jó, köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadtuk és most következik a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 63-as következik, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as következik mellette, Mm, ezt ellenőrizzük elektronikusan a 68-as. Megnyitom a szavazást. We close the vote. Lezárom. 14 mellette, 14 ellene, egy tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75 mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jön az egyes szóbeli módosító a 76-oshoz, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a 86-os következik mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadva. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette. Köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva. A százas következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 102 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 103 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette akkor elektronikusan ellenőrizzük. A 112-est megnyitom. Okay, we close the vote. Lezárom. 14 mellette, 15 ellene elutasítottuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 119-est, megnyitom a szavazást. We closed vote. Lezárom. 17 mellette 10 ellene elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 129-est visszavonták, 134 mellette elektronikusan ellenőrizzük. 134-es. Okay, we close the vote. 15 in favor, 12 against. 15 mellette, 12 ellene, 2 tartózkodással elfogadtuk. 135 mellette. Who's against? Ellene. Nem láttam, ellenőrizzük. 35. Megnyitom a 135-ös. Okay, we close the vote. 16 in favor, 13 against, it's adopted. 16 mellette, 13 ellene, elfogadtuk. 136 mellette. 136-os mellette ki van? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137. 137-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 100 39-es mellett elektronikusan ellenőrizzük le. Tizenheten mellett elfogadtuk 140-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 141-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 142-es mellett ellenőrizzük le. Tizennyolcan mellette, tizenegyen ellene, elfogadtuk. 143 mellett. Ezt is ellenőrizzük le elektronikusan. A többség mindig változik. Tizenöt, tizen... 3. Elfogadtuk. 144-es mellett. Mellett. Ellen. Itt is a többség. Elutasítottuk. 145-ös mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 146 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 148 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 149 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 150-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 151 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 152 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 153 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 154-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 156 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 157-esre mellett. Elektronikusan szavazunk. 157-es módosítóról. 15-en mellette, tehát elfogadtuk. 158 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 159 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 160-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 164-esre térünk át mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 166 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 167-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 168 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 169 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 170-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 171 mellett elektronikusan szavazzunk a 171-es módosítóról. Tizennégy, tizennégy elutasítottuk, 172 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 173 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 174 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 175 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 176-os mellett akkor elektronikusan ellenőrizzük le. Lezártam a szavazást. 17-11, tehát elfogadtuk 177-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 178 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 179 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 180-as mellett itt ö, először az első része szavazunk kiszavaz mellette jó, akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük le. Tehát a 180-as módosító első részére szavazunk. Elutasítottuk, most a második részre szavazunk. Tehát a második részre kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett elektronikusan ellenőrizzük le a nyolcas módosítót. 16-12 elfogadtuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tízes mellett. Hát ez nehéz, ellenőrizzük le, kérem szépen. A tízes, tehát. 16, 13, elfogadtuk. 11-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 13 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk, 12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14 mellett ellenőrizzük le a 14-est mellette tehát elfogadtuk, 15-11. 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as részenként először az első részre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ezt ellenőrizzük le. Kérem szépen a 20-as módosító második részére szavazunk. 13 mellette 14 ellen elutasítottuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Áttérünk a 22-esre. Részenként szavazunk. Az első részre először mellette ellene tartuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 23 mellett ellenőrizzük le. 23-ast. Tizenegy, tizennyolc, elutasítottuk 36 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 24-es mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 25 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosító három, négy mellett ellenőrzik le, Oh, 20, sorry, 20. 21 hét elfogadtuk tehát és az ötös következik mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most áttérünk a nő, női FAM bizottság véleményére. Az A kiszabályt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B javaslat mellett ellenőrizzük le. Tizenkettő, tizenhét elutasítottuk C javaslat mellett. Ellenőrizzük le ezt is. Tizennégy, tizenöt elutasítottuk D javaslat mellett ellenőrizzük le. Tizennégy, tizenöt elutasítottuk. E javaslat. Ugyanaz a többség. szavaz mellette. Ellene Tartozkodás. elutasítottuk. F mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes javaslat mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellett against ellen tartózkodás elutasítottuk. A hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes javaslat mellett ellen ellenőrizzük le. to tizennégy, elutasítottuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hatos javaslat mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes javaslat mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, kilences javaslat mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, tízes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, tizenegyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es javaslat mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 13-as javaslat mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 16-os 16 mellett ellen. Ezt le kell ellenőriznünk, 16 os Tizenhárom, tizenöt, elutasítottuk. Tizenhetes következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 19 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 21 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk, 23 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 25 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 26 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellett, mellette, ellene, ellenőrizzük le, 27-es, Lezártam a szavazást. 11-16 elutasítottuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Na most, akkor a végső szavazás következik, Elektronikusan szavazunk mellette. Huszonöt, kettő, kettő ellenében. Gratulálunk Tőkés úrnak! Okay, now we move on to Lökkegaard. Now we move on to Mr. Lökkegaard's uh, opinion. Okay. Now we vote on to Mr. Most pedig Lökkegárd úrnak a véleményéről szavazunk. Sajnos ő nincs itt. Nem tudom, hogy esetleg nevében valaki fel kíván e szólalni. Igen, én is ezt tudom elmondani, hogy Lokekárd úr Dél-Afrikában van, jelenleg nem tudott eljönni. Egy hivatalos delegáció tesz látogatás jelenleg Dél-Afrikában, és ennek a delegációnak a tagja. Reméljük, hogy, hogy jó szavazás következik most. Sorry, um, we start with... Tehát akkor az egyes módosító első része szavazunk, részenkénti szavazás mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A második része szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen ellenőrizzük le. 11, 18 el, elutasítottuk, 4-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 5-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 6-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 7-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 8-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És a végső szavazás következik, ki szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig áttérünk a Okay, we come to... Tehát most áttérünk. Verzsia asszony vélemény tervezetére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, valamint mindenkinek, aki segített a munkámban. Számos találkozót szerveztem meg, e vélemény, egy jogalkotási tervezettel kapcsolatosan. El kell mondanom azt is, hogy egy ilyen véleményt kialakítani nem igazán könnyű, ha figyelembe vesszük a témát. Természetesen figyelembe vettem a az árnyékjelentéstevőkkel folytatott vitának az összes részletét, voltak olyan dolgok, amelyekről nem beszéltünk, pedig jó lett volna, mert kompromisszumokat is tudtam volna kialakítani, tehát egyeseknek ellenvetésük volt, úgyhogy ezt azért el akartam mondani. Köszönöm szépen, Verzsa asszony. Most akkor elkezdjük a szavazást. Szakeli úr. Yeah, purely from a point of view of information. Csak tájékoztatást szeretnék kapni Miért nem elektronikusan intéztük a végszavazást Lockhard anyagáról, véleményéről? Van ennek valami oka? Mindig elektronikusan szoktunk a végszavazást lebonyolítani. Így akarja? Nem, nem, nem, én csak kérdezem, hogy még sosem láttam ilyet hogy a végszavazást nem elektronikusan bonyolítottuk volna. Volt ennek valami oka? Just such a clear majority, but we can do it if you like to have it electronic. Ez annyira világos volt a többség, de hogyha szeretnék elektronikusan, akkor természetesen tehetjük ezt. Hát igazság szerint a végszavazás esetében általában világos többség születik. Ez csak a módszert, az eljárást érinti ez a kérdést, ezt szeretném, hogy elmagyaráznak. Én, én Elnök, én azt javaslom, hogyha szeretnék, akkor ezt megtehetjük. Nem volt semmiféle mélyebb hátsó szándék amögött, hogy nem tartottunk elektronikus végszavazást, de akkor most visszatérünk a lökökár jelentés végső szavazására, amit most elektronikusan is megteszünk. pragmatic question. Oké. Okay. Oké, okay, 20. Rendben van, 25, 2, 1. Rendben van. Most pedig akkor visszatérünk Verzsi asszony véleményéhez, és a 32-es módosítóval kezdjük, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 51 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellett elektronikusan ellenőrizzük le. 17 11 elfogadtuk. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56 mellett ellen tartoz, tartózkodás elfogadtuk, és áttérünk, vagy ezt ellenőrizzük le, az a kérés, tehát az 56-ost ellenőrizzük le. Igen, 11-18 eh, elutasítottuk. Most pedig áttérünk a 22-esre mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 23-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 24 mellett, ellen, elfogadtuk, 27-es, bocsánat, 57-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 26-os mellett, ellen elfogadtuk, 58 mellett ellen elfogadtuk, 59 mellett ellen elfogadtuk, 27-es mellett ellen elfogadtuk, 60-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20, 61 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62 kettes visszavonták, 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 28 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 66 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellett 67 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 68 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 69 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 70 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 71 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 33 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kilenc mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tizenegy mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 36 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 38 a 37-est ellenőrizzük le, azt kérik? Jó, 37-est ellenőrizzük le. 17, 12, elfogadtuk, 38-as mellett. Ellenőrizzük le a 38-ast. Seventeen to twelve. 17-12 elfogadtuk, 39 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A ö, következő két részben, első részre, második rész szavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 44 első rész mellett ellen ellenőrizzük le. Azt hiszem, hogy megvolt a többség, de tehát az első részt ellenőrizzük le. 16 to 30. 16, 13 elfogadva, a második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 46 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 48 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 49 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 73-as és a 74-est visszavonták, tehát a végső elektronikus szavazás következik. Akkor Okay, 26 to 3. 26, a mellette, hárman ellene, Verzse asszonynak gratulálunk. Okay, the final vote for today. És akkor az utolsó szavazás a mai napokon. Benerab Atu asszony jelentése. Malika, szeretné szót kapni? Igen, mindössze annyit, hogy köszönetet mondok a kollégáknak, akik részt vettek a munkámban, és gazdagították a munkámat. Köszönöm mindenkinek. Jó, akkor most szavazunk. Amendment one, who is in favor? Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tar- ezt ellenőrizzük. Kettes módosító. Tizenegy, tizenhat arányban elutasítva. Szopali módosító 1-es, azaz a 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A tartózkodásokat kiadtam, túl sokat szavazunk, ma 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette. Ezt ellenőrizzük. Tizenhárom. Tizenhárom elutasítva. Hatos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette 16-as mellette. Elektronikusan ellenőrizzük. Tizenhat kilenc arányban elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette elektronikusan ellenőrizzük, 28-asról szavazunk tehát. Tizenhat-tizenegy arányban elfogadva, huszonkilenc mellette ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük, 39-esről szavazunk, tehát elektronikusan. to 15 11-15 arányban elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 42 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 42-es tehát. Tizenegy-tizenöt arányban elutasítva. 43 mellette ellenállt tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a záró szavazás, végső szavazás elektronikusan. Huszonhárom kettő arányban, tartozkodás nélkül. Gratulálunk Malikának elfogadva. Ezzel lezártuk a mai szavazást, most pedig el kell mennem a Költségvetési Szakbizottságba, Biszki úrnak kell tehát átvennie az elnöklést. So, good morning everybody. I apologize ahead. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézést kérek, de a Bosznia-Hercegovinával foglalkozó jelentésemet kellett bemutatnom az AFED szakbizottságban, hát nagyon régóta foglalkozom ugye ezzel a régióval, ezért nem lehettem itt ma reggel. Nagyon örülök, hogy itt van kollégánk, Martinez Martinez úr nem első alkalma, hanem már második vagy harmadik alkalommal jött el hozzánk, hogy beszéljen az Európai Történelem házáról. Ezt a programot az előző Európa Parlamenti elnök Pöttering úr kezdeményezte, és van egy szakértői bizottság, amely megtervezte ezt a házat, és 2008. decemberében mutatták be szakbizottságunkban ezt a tervet, és hát itt az ideje, hogy áttekintsük a helyzetet, hol jár ez a projekt, miek a tervek ezzel kapcsolatban. Kedves Martinez, Martinez úr, ennyi a szó. Doris. Eh, Köszönöm szépen, Doris. Spanyol nyelven fogok beszélni, mert mint alelnök fele, felelős vagyok a ö, többnyelvűség témájáért, és én mindig az anyanyelvemen szólalok fel. Szeretnék köszönetet mondani az önök meghívásának. Azt hiszem, hogy most már az ötödik alkalommal vagyok itt, és itt az önök szakbizottságában, Pak asszony és Paliadelis asszony aki nincs jelenleg itt a teremben jelen, de aki szintén tagja ennek a bizottságnak, részt vesznek abban a tanácsban, amely az Európai Történelem házával, mint projekttel foglalkozik, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos követni, nyomon követni ezt a nagyon ambiciózus és bonyolult projektet. De ez egy nagyon érdekes projekt, és úgy tűnik, hogy most már nincs visszaút, egy olyan szakaszt értünk el, amikor ahonnan már nincs visszaút, csak előre haladhatunk. A legutóbbi találkozónk óta számos fejleményre került sor, és nagyon sok új elemet lehet figyelembe venni ebben a kezdeményezésben. Nagyon ö, el, jelentős módon előre haladtunk a múzeum ö, mi létesítmény építésében. Ez egy nagyon ö, hosszadalmas projekt indítás volt, az elején. Itt természetesen múzeumi szakembereket, építészeket kellett bevonni ebbe a projektbe. Több mint 100, 100 tehát pontosan 130 tanulmányt, építészeti tanulmányt készítettek el a szakemberek a parlament számára. Több mint 30 ügynökség kifejezte érdeklődését a projekt iránt. Továbbá, ugye tanulmányozták a különböző szakemberek ezeket a tanulmányokat, és 12-t vettünk figyelembe Európa legkülönbözőbb részén, és itt 12 ügynökségről van szó, ezek közül aztán kiválasztásra került, kerültek egyesek, és a legjobb építészek voltak azok, akik kiváló a projekteket, először a 12-ből 3-at, aztán 2-t, most pedig egy projektünk van, amelyet Chassé Morel vezet, ez egy francia csapat, de mint minden projekt esetében más részvevők is vannak, adott esetben itt német és belga részvevők, de a fő csapat, úgymond a francia csapat, amely mellesleg a párizsi Petit Palais és a Toulouse múzeumot is rekonstruálta. Ez a múzeum Tehát a, az Iszman épületben ö, lesz, kap helyet majd. Ú alakja van a magának az épületnek, és az U alak közepén kerül majd a múzeum létesítésre, megvalósításra. Tehát ezek például új elemek ebben a projektben. Aztán vannak költségvetési aspektusok is. Az Európai Parlament 2012-re 13 millió összeget fogadott el. Ez egy jelentős összeg, 11 millió euró benne van a költségvetésben, 2 millió pedig a tartalékban. 2013-ra pedig az előlátások szerint, és nincs jelenleg módosítási javaslat sem. 2013-ra tehát 11 milliós költségvetést irányzunk elő, 2014-re 4 milliós költségvetést irányzunk elő, tehát ezek a jövőbeni előrelátások, de azért el kell mondanom, hogy egyre több a kétség, egyre több az aggodalom. A az Európai háza Múzeum megnyitásával kapcsolatosan, tehát 2014 előtt, az európai választások előtt, tehát hogy megnyílhat ez a múzeum, vagy nem. Azt is el kell mondani, hogy nagyon jelentős módon előre haladtunk a tartalom területén is. Tehát az Európai Történelm Háza múzeum tartalmát illetve. Itt is van egy technikai ö, csapat, amely abban segített, a, amely, amely segítette a vezetőség munkáját, a múzeum igazgató asszonya, Van Gál asszony is itt van velünk. Mellesleg azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogy ő is szót kapjon, és elmondja itt a szakbizottságok el, előtt, hogy milyen tartalom, tartalmat adnak ennek a múzeumnak. A, itt is egy nagyon hosszadalmas eljárás során került sor a szelekcióra, de egy teljesen transzparens, átlátható volt ez az eljárás, figyelembe véve azt, hogy számos jelölt volt, meghallgattuk a jelölteket, aztán ugye figyelembe vettük a, az alapvető kompetenciákat, hatásköröket, aztán a az életrajzokat, először 8-10 szemét választottunk ki, aztán a zsűri nagyon hosszan vitázott a személyekről, a jelöltekről, aztán végül kiválasztottuk a jelenlegi igazgatóasszony. Természetesen minden jelöltnek nagyon jelentős tapasztalatai voltak, 13 különböző országból voltak jelöltek, és természetesen nagyon sok szakemberrel is konzultáltunk, mert szakemberekre is szükség lesz. Szeretnék még egy nagyon fontos elemre utalni. Nevezetesen az Európa Európai Parlamentben a látogató központját is megnyitottuk. Ez egy nagyon sikeres teljesítmény, és ami a történelemházát illeti, azt hiszem, hogy ennek a projektnek is figyelembe kell vennie a látogató központját itt a parlamentben, tehát e, már létezik egy ilyen jelentős lépés, és ez is azt jelzi nagyon jól, hogy mi is az Európai Parlament. Persze itt nem ö, párhuzamos tevékenységről van szó, meg kell nézni majd, hogy milyen kezdeményezések lesznek azok, amelyek elősegítik az információt a különböző csoportok számára, a egyetemisták számára és mások számára hogyan lehet az európai identitást jobban kommunikálni a kontinensen. Azt hiszem, hogy különböző mechanizmusokat is felhasználhatunk, például a többnyelvűség mechanizmusát. Nem tudom, hogy a planetáriumban, tehát a látogatók központjában voltak-e már, hogyha nem, akkor javaslom önöknek, hogy nézzék meg ezt a központot, ez valóban nagyon érdekes, mert hogyha négy személy elmegy, bemegy ebbe a központba, akkor a különböző nyelveken követheti a kiállítást, mindenki a saját anyanyelvén, és ezt szeretnénk megvalósítani majd az Európai Történelemházában házában is, és ezeket a tapasztalatokat felszeretnénk majd használni ott is, és mindez számunkra nagyon érdekes és nagyon fontos. Jelenleg nagyon sok időt szánunk két fontos dolognak. Az egyik a tartalom, tartalmi rész kidolgozása, tehát múzeumi szempontból a tartalom kidolgozása nagyon fontos. Természetesen más hasonló múzeumok, mint például a, bon, a, a híres Bonni Múzeum tapasztalatait is alapul vesszük, csak úgy, mint más olyan tevékenységeket, amelyeket például Berlinben indítottak egyes múzeumokban. A szakértők tehát a tartalmon, tartalmakon dolgoznak, és azok, akik a vezetésben vesznek részt, nem akarnak a tartalmi résszel foglalkozni, mert úgy gondolják, hogy a történészek, a muzeológusok, a szakemberekkel, hogy a tartalmon dolgozzanak. De persze megegyeztek az elvi dolgokban, itt egy 4000 négyzetméteres múzeumról van szó, egy állandó múzeumról lesz szó, és 800 négyzetméteren pedig idegenes kiállításokat fognak majd tartani, valamint vándorkiállításokat is. Már ö, több mint 100 európai ö, kulturális központtal, múzeumokkal vettük fel a kapcsolatot, de reméljük, hogy a jövőben ez több mint ezer lesz. És számos kulturális központ már kifejezte érdeklődését. És lesznek vándorkiállítások, ahogy mondtam, és olyan kiállítások, amelyek mindenki számára hasznosak lehetnek majd, mindenki számára, aki részt vesz ebben az egész projektben. Tehát egy térséget alakítunk ki az állandó kiállításoknak és a vándorkiállításoknak. A költségvetési szempontból is úgy gondoljuk, hogy tovább mehetünk, előre haladhatunk, most dolgozzuk ki tehát a tartalmi részt, a tudományos részét, a, az állandó kiállítások és a vendégkiállítások tartalmát. Aztán van egy kérdés, amelyet a lehető legdiplomatikusabb ré, módon szeretnék közölni önökkel. Nevezetesen itt arról van szó, hogy mennyire bonyolult az engedélyek megszerzése a munkálatok elkezdése érdekében. Ugye itt egy projekt van, amelyet ismert építészek dolgoztak ki, és azt eh, lehetne gondolni, hogy az építészi eh, engedélyeket könnyen meg lehet kapni? Nem, hát a belga rendszer elég bonyolult, egy nagyon bonyolult eljárás rendszerről van szó, nem gondoltam volna, hogy ennyire bonyolult. Ugye itt van a belga állam, aztán a régiók, a különböző városi önkormányzati hatóságok. Továbbá a védett helyszínek bizottsága, és így tovább. Tehát számos-számos nehézséggel találjuk magunkat szembe, sokszor nem is el, előre láthatók ezek a nehézségek. Például a tűzoltóságnak is ö, ö, engedélyezni kell a munkálatok megkezdését és éppen ezért vagyunk most már késésben, mert az engedélyek beszerzése nagyon bonyolult, ugye a, a ahogy mondtam, a tűzoltó, most már a tűzoltóságnál vagyunk, tehát a különböző szakaszokat, eljárásokat végig kellett járnunk, és tehát nagyon sok minden a, belga államtól is függ. Persze nagyon nagy a lelkesedés, mert a belga főváros szívében egy brilliáns, csodálatos építészeti projekt valósul majd meg. És teljesen észszerű, hogy ezzel mindenki egyet értsen, és bátorítsa ezt a projektet, és semmiféle pénzügyi hozzájárulást nem kérünk senkitől, és ez a múzeum a, itt a Leopold Parkban lesz. A Leopold Park egy nagyon fontos védett építészeti terület. Ugye fontos az, hogy figyelembe vegyük azt, hogy bizonyos paramétereket, technikai paramétereket tiszteletben kell tartani, például a magasság szempontjából. Tehát itt tartunk jelenleg ebben a szakaszban, és azt hiszem, hogy figyelembe kell venni ezen összes elemet. Maga a múzeum három típusú látogatót vár majd. Ugye itt európai látogatókról lesz szó, az Európai Uniós országokból jövő látogatók, aztán azok, akik ö, olyan országokból jönnek, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, aztán minden látogató csoport, amelyeket meghívunk, tehát itt több ezer látogatóról van szó évente, aztán egyéni látogatók, akik ugye itt vannak Brüsszelben, és aztán eljönnek ide, aztán lesznek tehát európaiak, lesznek nem európaiak, tehát ez a múzeum majd a nem európai látogatókat is fogadja, a dél-amerikaiakat, kínaiakat, más látogatókat, tehát akik nem európai látogatók, tehát éppen ezért nagyon sokakat érdekel ez a csoda, ez a múzeumépítés, ugyanis ez a kontinens ugye évszázadokon át konfliktusos helyzeteket élt át, az emberi jogokat megsértették a kontinensunkon, és már néhány évtizede ez a kontinens egyfajta példává vált, egyfajta integrációs modellé vált, az értékek modelljévé, és ezeket az értékeket sokszor Európán kívül jobban értékelik, mint Európában. No, nem csak az Európai Unió országai érdeklődnek, hanem például olyan országok, mint Törökország, Oroszország szintén kifejezték érdeklődésüket, sokszor még inkább érdeklődnek, mint az Európai Unió országai, ugyanis ők úgy gondolják, hogy szintén az európai történelem részét képzik, és szeretnének hozzájárulni ehhez a projekthez. Őket is érdekli, hogy mi ilyen tartalmi része lesz ennek a múzeumnak, például hogy a török, ottomán dolgokról lesznek-e kiállítások, mit fog bemutatni a múzeum. Tehát azok az országok, amelyeknek például gyarmati ö, múltja is van, szintén érdeklődnek. Számos ország fejtette ki mellesnek aggodalmát is, az Európai Unión kívülről is. Úgy tűnik, hogy sok esetben nem ugyanolyan lelkesedéssel követi mindenki ezt a projektet. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hírverést még nem kezdtünk el. Ugye tudják, hogy Pötering elnök úr indította el ezt a kezdeményezést, és volt egy sajtókonferenciánk már, amelyen részt kellett volna, hogy vegyek, de Sajnos nem tudtam jelen lenni, ugyanis éppen egy liftben voltam, amely nem leállt a működésben, tehát egész egyszerűen ott voltam benne, és nem tudtam két órán, két és fél órán át ott voltunk a megállt liftben, se le, se fel nem tudtunk menni, úgyhogy ez is e, az európai történelem része. Teljes mértékben rendelkezésükre állok, ha vannak kérdéseik, minden kérdésre válaszolok. Mert úgy gondolom, hogy ezen szakbizottság képviselői is ő, nyomon követik részleteiben ezt a projektet, Végül pedig ugye utaltam Pottering elnökre, jó magamra és a büró más tagjaira. A tudományos vitákon mi nem vettünk részt, ezt az igazgatónő tette meg, de az is igaz, hogy az Európai Parlamentnek mindenképpen értékelnie kell majd ezt a munkát, ugyanis a felelősséget nem a tudományos ö, csoport, hanem a politika, politikusok azok, akiknek vállalniuk kell. A kollégáknak tehát majd értékelniük kell a részleteket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves mégel Ez egy nagyon igényes és kultúrával átítatott projekt, de hát a mindennapjaink e, prózai elemeivel is kapcsolatban áll, ugye a tűzoltókkal, a liftbe szorult emberekkel. Tehát ez egy nagyon izgalmas és érdekes projekt. Hát a, a jelen ben élünk, úgy gondolom, hogy az Európai Történelem Háza is szeretne most itt a mi életünkben létezni, és ugyanakkor nem szeretne semmit sem kihagyni a múltunkból, a történelemből. De ugyanakkor hiába gondolják ezt sokan, egyáltalán nem konkurenciája ez a parlamentáriumnak. Itt nem az Európai Unióról lenne ugye szó, a, nem arról, amit ugye továbbítanunk kell a polgárok felé, hogy megértsék az Európai Uniót. Nem, itt egy egészen más hatalmas kulturális projektről van szó. Úgy gondolom, hogy a Kulturális Szakbizottság hivatott ezt támogatni, eddig meg is tettük ezt. Panadoli asszony ugye maga is egy olyan területről érkezik, a, amely a kulturális örökség megőrzésével foglalkozik, ezért úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és ami különlegessége ennek a projektnek az az, hogy nem egy e, kicsiben dolgozunk, hanem itt szakértők és teljesen átlátható eljárásban kiválasztott szakértők állnak ennek hátterében, nem egy német vagy egy francia vállalat állít a háttérben, hanem mindenki részt vesz ebben. Például a lengyelekkel is találkoztam ott, akik szintén részt vettek a munkában, azt gondolom az elnökségben is van egy lengyel tag. Csak emlékeztetnék tényleg erre, hogy itt nagyon sokan érdeklődnek e projekt iránt, és az ő lehetőségeket, az ő tudásukat itt ki is használja. Aztán a művészeti vezető nő, ugye egy rettenetesen nagy kívással kell, hogy szembenézzen azzal a döntéssel, hogy mit is mutassanak be ebben a múzeumban. Biztosan lesznek még fogós kérdések ezzel kapcsolatban itt a szakbizottságban, és hát azért vagyunk itt, hogy ezt megvitassuk, és hát biztosan eleget is tudunk majd tenni ennek a feladatnak. Még egyszer hálás köszönet az eddig elvégzett munkáért, hiszen neked mindig a fronton, a barikádokon kell, hogy álljál, és mindig újra és újra el kell magyaráznod a kollégáknak, hogy miért is van erre szükség. Én magam azt gondolom, hogy nem beszélhetünk mindig csak a válságról, nem csak a azokról a pénzügyi hibákról, amelyeket mások követtek el. Nem, a kultúránk és a történelmünk ügyét a saját kezünkbe kell venni pénzügyileg is, és úgy gondolom bízhatunk abban, hogy ez egy nagyon jó projekt, amely jó úton is jár. Magam is megtapasztaltam, hogy mennyire nehéz itt Brüsszelben bármit is útra, útra indítani, itt mindig egy, egy királyi tanácsadó csoportra van szükség. Sokan nem is tudják, hogy, van egy ilyen királyi tanácsadói bizottság vagy csoport, akik eddig néhány problémát okoztak számunkra, de ez csak egy mellékszál, amelyet megemlített volna. Most pedig Migelszki úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Lenne néhány észrevételem. És hát lenne két-három kérdésem is eh, Martinez úrhoz. Az első észrevételem arra vonatkozik, hogy az ön előadása végén arról beszélt, hogy valami illetve olyasmit mondott, amit nem is akart mondani, hogy ez egy olyan múzeum lesz, amely az integráció csodáját fogja bemutatni, azt, hogy európai integráció hogyan valósult meg az elmúlt évtizedekben, és hogy ez a cél hogyan valósult meg. Én nem egészen értem azt, hogy most akkor az Európai Történelmháza lesz ez, vagy pedig az Európai Unió történelmének háza ez nem teljesen világos számomra. Szeretnék egy híres angol filozófust uh, idézni, aki azt mondta, hogy nem kellene olyan entitásokat teremtenünk, amelyekre nincs szükség. Okham mondta ezt Európa történelme sok ezer évre tekint vissza, és hát hogyan tudjuk ezt a történelmet 800 négyzetméterre koncentrálni. Itt nagyon fontos döntéseket kell hozni, ki kell jelölni a prioritásokat, valamit félre kell tenni azért, hogy más beférjen a múzeumba, és hát ezek politikai döntések lesznek, nem pedig művészeti döntések, amelyek ezt meghatározzák. Tehát teljesen független attól, hogy mekkora lesz ez a múzeum, biztos, hogy hogy némi korlátozással, korlátokkal kell majd szembenéznünk. És e, vigyázzuk kell, hogy nehogy bűnt kövessünk el az európai történelme ellen, például a Németország történelmek háza, vagy Lengyelország történelmek háza, vagy bármelyik ország történelmek háza mind-mind más-más és különböző lenne, és hát egyetlen egy házban nem lehet egy teljes kontinens történelmét belezsúfolni, ezért vannak kételjeim a projekttel kapcsolatban. És aztán ennek két konkrét kérdésem is Martinez úrhoz. Mi az összköltsége, a teljes költsége a múzeum létrehozásának? Azt elmondta, hogy hány millió eurót különítettek el ebben az évben, illetve a jövő évre nézve, de mi lesz a, a, a teljes, az összköltsége ennek a múzeumnak? A második kérdés pedig, arról beszélt ön, hogy 18 történész dolgozik eh, jelenleg a projekten, 13 országot képviselnek ők, ez pedig azt jelenti, hogy további 14 tagállam nem képviselteti magát a történészek munkacsoportjában. Ez pedig azt is jelenti, hogy néhány tagállamot viszont több történész is képvisel. És amint mondta, más tagállamokat viszont senki sem képvisel. Tehát eh, eljutatná hozzánk a történészek listáját, hogy lássuk, hogy pontosan kikről is beszélünk itt. Köszönjük szépen! Minden nagyon átlátható egy folyamatban. Nem szeretném, hogyha Migalski úr egy lengyel történészről a, azt állítaná, vagy azt gyanítaná, hogy túlságosan és szüklátókorú ahhoz, hogy Európa teljes történelmét tudja átlátni és képviselni, hiszen egy lengyel történész nem csak a lengyel történelmért fele, a német pedig nem csak a németországért, hát különben nem beszélhetnénk európai léptékű történészről. Kavéda asszony a következő szól. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy a történészek általában nem olyan szüklátokorőek, hogy, hogy ne lehetnének ki a saját országhatáraikon kívülre. Éppen ezért ez a fajta és kiválasztása a történészek száma, történészek számának e, mégiscsak észszerű volt. Én úgy gondolom, hogy a, az illetékes történészek át tudják gondolni, hogy hogyan lehet itt észszerűen eljárni. De az viszont tény, hogy korlátozott a terület, 4000 négyzetméter plusz 800 négyzetméterről beszéltünk, ahol aztán változó időszaki kiállítások születhetnek meg. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű kilátás, hogy különböző tagállamok egy-egy szempontját külön be lehessen mutatni. A múzeum igazgatónője jó lenne, hogyha eljönne hozzánk a közeljövőben, ha meghívhatnánk őt, hogy lássuk, hogy milyen elgondolások, elképzelések vannak jelenleg arra eh, nézve, hogy 4000 négyzetméteren hogyan lehet ezt az átfogó európai történelmet bemutatni, anélkül, hogy bármit is lerövidítenénk, de hát mindent nyilvánvalóan nem tudunk majd bemutatni 4000 négyzetméteren. Ez úgy gondolom mindenki számára világos. Talán arról is beszélt nem Martinez úr, hogy a az ő csapatában hol tart a munka, hiszen tudom, hogy itt a szakbizottságon belül is beszéltünk már arról, mit is jelent az, hogy az Európai Történelem Háza. Akkor most Ádám és Évánál kezdjük a történetet, majd szép lassan eljutunk 2012-ig? Vagy esetleg tematikus, tartalmi korlátozásokkal operálunk ma, mondjuk 1878-ban kezdjük el a történelmet, vagy még aztán milyen elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy múzeumpedagógiai szempontból hogyan lehet itt észszerűen eljárni, és valóban minőségi múzeumot létrehozni. Aztán a pénzügyi kérdés nyilvánvalóan szintén folyamatosan fogalmaz, foglalkoztat bennünket itt a parlamentben. Tudom, hogy voltak már erre vonatkozóan beszélgetések és megbeszélések, arra vonatkozóan, hogy a költségek milyen magasságba fognak eljutni. Hát nyilvánvaló, hogy vannak építési költségek, de hát amikor elkészül a múzeum, akkor ezt fel is kell tartani, akkor is folyamatos költségekkel fog járni a múzeum, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság milyen mértékben vesz majd részt a finanszírozásban, különösen ami a, a fenntartási költségeket illeti. Érdekelne, hogy e tekintetben történt-e már e, tovább lépés, hiszen ez a projekt tulajdonképpen nem az Európai Parlament gyermekkel. Nyilvánvalóan támogatjuk, de azért jó lenne, hogyha nem a parlamenti költségvetési forrásokból kellene kizárólagosan finanszírozni ezt a projektet, hanem jó lenne, ha a többi intézmény is részt venne a pénzügyi támogatáson. Talán erről is tudnám szólni pár szót, hogy itt hol tart a munka. Köszönöm szépen, úgy gondolom, mi vagyunk a költségvetés hatóság, mi adjuk a pénzt, és a többiek se tudnak beszélni, ha mi nem adunk pénzt a többi intézménynek. Tehát várjunk egy kicsit, először induljon be ez a projekt de lehet, hogy önkéntesen beszélnek a finanszírozásba, ki tudja, tőkés úré a szó. Tisztelt eh, elnök asszony, kedves alelnök úr, <clears throat> mint alelnök én is eh, <clears throat> több olyan ülésen vettem részt a bűróban, ahol még Pöttering úr is vendégünk volt, és eh, részleteiben tárgyaltuk az Európai Történelem Háza projektet. Nagyon örvendek, hogy előre halad az ügy. A Kulturális Bizottságban nem is kell hangsúlyoznom, hogy ha Európának az egységéről lehetünk beszélni, különösképpen ebben a gazdasági válságban, akkor az az egység a legszilárdabb a kultúra a történelem, a kultúra terén valósítható meg. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljött Mártinez úr e, erre a meghallgatásra. Én néhány e, elhanyagolt, ignorált e, területet ajánlanék tartalmilag az elnök, alelnök úr és a Kulturális Bizottság figyelmébe, vagy Gállasszony figyelmébe. Az egyik az a totalitárius rendszereknek a kérdése. Martinez alelnök úr egy olyan országból jön, ahol egy ilyen totalitárius diktatúra volt. Én is egy olyan országból jövök, az egyik nyugati diktatúra, a másik keleti diktatúra. Kiegyensúlyozottan ugyan, de a keleti diktatúrát be kéne foglalni mert még mindig azt látjuk hogy double measure kettős mércével mérnek a keleti és a nyugati a kommunista és a nemzeti szocialista diktatúra ügyében habár ezen a téren nagy előrehaladást jelentett two thousand and nine ben a totalitárius diktatúrák eltélése. éppen most ülésezik eh, az Európai Parlament épületében a, a Platform for Memory and Conscience in Europe egy, ez a bizottság, és találkozott Gál asszonynal is. Nos, kérem, hogy ezt vegyék be, de magában a, az előbb megszavazott felsőoktatási jelentésben is kifejeztük azt, és meg is szavazták az előbb, hogy uh, emphasizes the role of promoting democratic values and understanding former totalitarian regimes of Europe as common history. A másik elhanyagolt dolog az a, a vallási dimenzió, a keresztény dimenzió különös hangsúlyjal. Egy szekuláris világban vagyunk, az új tagállamok pedig egy ateista totalitárius rezsimből jönnek, higgyék el, hogy nagyobb figyelmet érdemel a vallási dimenzió, az egyházi dimenzió, mint amennyit elnyer. A harmadik ilyen ignorált kérdés az a kisebbségek kérdése. Minden hetedik európai európai uniós polgár valamely kisebbséghez tartozik és valahogy elnyomják a nagyok a kicsiket hát ez, ez így, így van ez természetszerű én erdélyi magyarként mondom ezt végül pedig e, migalski úr mondta hogy, hogy nem minden ország van képviselve és akkor a többi tagállam mennyire érvényesül. hát azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell konzultálni minden térséggel, országgal. Olyan novumok vannak egy-egy országban, hogy nem tudják a világban. Például ki ismeri a lengyel parlamentarizmus történetét, amit meglepődve ismertünk meg egy nagy kiállításon, vagy nálunk Erdélyben, Romániában 1568-ban amikor európa szerte vallásháborúk dúltak az első tolerancia vallási egyenlőségi törvény mondta ki a katolikusok reformátusok evangélikusok unitáriusok egyenjogúságát one thousand five hundred and sixty eight ban. ezek olyan európai kontribúciók vagy közép kelet európa nem közép európa sokan vitatják hogy van egyáltalán közép európa közép európa egy olyan entitás amelyet érdemes a maga súlyán bevenni a projektbe. köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, ez nyilvánvalóan szerepet fog játszani akkor, amikor itt lesznek azok a tudósok, szakértők, akik a tartgal foglalkoznak, úgy gondolom, hogy itt nagyon heves vitát fogunk folytatni. Valószínűleg nem tudunk minden igénynek és kívánságnak eleget tudni, de tökés kollégának elmondanám, hogy biztos vagyok abban, hogy a kollégák, akik a szakértői csoportban dolgoznak, nyilvánvalóan kívülről is kérnek majd eh, tanácsokat és visszajelzéseket, és nyilvánvalóan a, a történelmi szempontokat nagyon sok szempontból fogják megvizsgálni, úgyhogy Romániában, Magyarországon, Lengyelország, más országokban hogyan is alakultak bizonyos történelmi események, hiszen hiszen tudjuk például milyen gyönyörű templomok vannak Nagyszeben környékén, és amelyeket én ismerek, és úgy gondolom, hogy ezeket a tartalmi kérdéseket akkor kellene majd megvitatni, amikor a szakértő is itt lesz a körünkben. Martinez úr nagyon jó kolléga, hozzáértő kolléga, de hát nem tud minden kérdésre válaszolni, ez nem az ő feladata, ez nem az ő hatásköre bárki közülünk, akinek ilyen kérdéseket feltennénk, nem tudna eleget tenni és minden kérdésre választ adni, hiszen ezt csak a szakértők, az igazi történészek tudják majd megmutatni, majd ha ők eljönnek és bemutatják elképzeléseket, akkor tudjuk ezt igazán érdemben megmutatni, de köszönjük szépen azt, hogy felhívta a kolléga úr a figyelmet azokra a dolgokra, amelyek fontosak, közel állnak a szívéhez. Most pedig Verzsa asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Martinez úrnak, hogy rendszeresen eljön és informál bennünket erről a nagyon-nagyon szép projektről. Engem nagyon is érdekel a történelem, és azt hiszem, hogy az európai kérdésekről történelmi szempontból beszélni, ez egy nagyon jó dolog, mint például a nacionalizmus kérdését is lehet így ilyen szempontból vitatni fontos a történelmi betekintés, ugyanis nagyon sok mindent helyre tudunk itt tenni. Franciaországban ugye nagy a történelem kultusza, persze a francia, a francia történelem kultusza. Most olvastam egy könyvet, amely sűrítve szól azokról a dolgokról, amelyekről ennek a múzeumnak is kellene majd szólnia. Vigyázzunk! Tudom, hogy Martinez úr nem tud minden kérdésre válaszolni, és jó lenne majd a múzeum igazgatónőjét is meghallgatni, mert ezzel a helyükre tehetjük a dolgokat, például a vallásos dolgokat is. Ugyanis Európában a vallás nevében nagyon sok ember gyilkoltak le. A keresztények egymás között is ölték egymást és a mészárlások, a zsidók mészárlása például nem a második világháború alatt kezdődött. Franciaországban nagyon nehéz a helyzet ilyen szempontból nagyon nehéz a múltunk. Lenne egy kérdésem azonban. Én sokszor bosszankodom akkor, amikor azt mondják, hogy az Európai Unió Európa nevében szólal meg. Ugye Martinez úr is azt mondta, hogy az Európai Parlament támogatja ezt a projektet, Úgyhogy mm, felmerül bennem a kérdés, hogy mi lesz a másik Európával, azzal az Európával, amely nem tagja az Európai Uniónak. Hol van a helye? Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Signor Skoria. Skuria úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szerettem volna megköszönni Mártinez elnök úrnak, alelnök úrnak, hogy eljött, és mindig nagyon friss információkról tájékoztat bennünket. Az én szememben az Európai Történelem Háza mindig is egy olyan gondolat volt, amely nekem nagyon tetszett, én ennek nagyon örültem. Ez segít bennünket abban, hogy megértsük, hogy kik voltunk, és ebből fakad, hogy azt is jobban értjük, hogy kik leszünk. De ettől függetlenül még azt gondolom, hogy vannak olyan aspektusok, amelyek majd úgyis maguktól megoldódnak, és persze azért nehéz azt is mondjuk nem letagadni, úgymond, hogy volt reneszánsz, barokk, romantikus korszak, és így tovább, de hát attól függetlenül eljött az európai kor, persze itt nagyon sok mindenről beszélünk, az identitásról, a történelemről, a különböző kultúráról és történelemről az egyes országokban, de azért volt európai történelem, és tényleg a, történe, a történészek, azok nem csak a két világháborúról beszélnek, hanem polgárháborúkról, más drámákról, amelyek drámai helyzetekről, amelyek Európán kívül bonyolultak, és így tovább. Tehát fontos az igazgatóasszonyal és a történészekkel is beszélgetni, hogy jobban értsünk bizonyos kérdéseket. De nyilván a mi egyetemeink és a mi könyvtáraink is hát tele vannak könyvekkel és történelmi szövegekkel, amelyek az európai történelemről szólnak, és ezek nyilván lehet, hogy különböző néz nézőpontból, a történészek különböző nézőpontjából már beszélnek nekünk az európai történelemről. Tehát már rengeteg eszköz van a kezünkben, arra, hogy esetleg egy-két kritikát mondjuk el is tudjunk oszlatni amelyet hallottunk ma reggel. Tehát szerintem ezen kellene igyekeznünk, és nagyon jól teszi Fak ellünk asszony, hogy mindig emlékeztet arra, hogy a mi szakbizottságunknak a feladata ebből a szempontból az, hogy folyamatosan támogassuk ezt, hogy a célkitűzés nagyon-nagyon fontos. Az a lényeg, hogy segítsük az Európai Történelemházának a meg, épülését, és persze itt a parlamentben is nagyon sokszor beszélünk erről, sokat gondolkozunk azon, hogy kik voltunk, kik leszünk. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyesti muutama sana tästä ensin. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szólnék néhány szót. A saját frakcióm nevében szólnék hozzá a témához. Nagyon örülünk ennek a projektnek. Nagyon örülünk annak, hogy ez az épület, ez a múzeum most megszületik, megépítik Európa elmúlt évtizedei ugye igencsak sikeres évekből álltak, ami az integrációt illeti, de hát nagyon sok mindenen javíthatnánk, még Migelszki kolléga is említette ezt, ugye. Ugyanakkor meg kell értenünk azt is, hogy hogy az alternatíva még sokkal rosszabb lett volna, mint a jelenlegi helyzet. Ami azonban ezt a konkrét eszmecserét illeti, a szakértők kérdéséhez szólnék hozzá. Nyilván ők tudják azt, hogy hogyan és milyen témákat megjelenítve tudnak egy ilyen múzeumot megvalósítani. Nem szabad nyilvánvalóan itt politikai szempontokra, ideológiákra korlátozni a kiválasztást. Mi politikusok ugye nagyon gyakran éppen ilyen politikai fogalmakban gondolkodunk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy hogy amit Tőkés úr elmondott, mi szerint a, a keresztény hitnek milyen jelentősége van az európai történelemben, hát mi politikusok gyakran éppen az ilyen szempontokat felejtjük el, például a keresztény hit, mint olyan számunkra. Sokszor nem jelenik meg, pedig az európai fejlődés szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, és éppen ezért a politikusoknak is számításba kellene venniük az ilyen szempontokat, hiszen az európai kultúra egésze tulajdonképpen a keresztény hiten alapul a keresztény értékek határozzák meg az európai kultúrát, ezek az alapértékeink az európai kultúrában. Ezen kívül szeretném elmondani azt is, hogy ez a projekt mindenképpen támogatandó jó. A tartalomról nyilvánvalóan a szakértőknek, történészeknek kell majd dönteniek nekünk, a politikusoknak nem kellene vitáznunk a tartalmi kérdésekről, mert úgy gondolom ez valóban a szakértők dolga, ők objektívan tudják ezt a kérdést megközelíteni. Nyilvánvalóan mindig felmerülnek hiányosságok, hibák, de hát ebbe bele kell törődnünk, hogy semmi sem tökéletes. És akkor ezzel zárnám is a hozzászólásomat, úgy látom, valaki nem ért egyet teljes mértékben az én álláspontommal, de talán szakértők foglalkoznak majd a tartalmi kérdésekkel, hiszen ők rendelkeznek a szükséges objektivitással. Kelly úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönöm Martinez úrnak a kiváló munkát. Egy nagyon specializált területen van, amely nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek, de ez mindenképpen fontos terület. Különösen, hogyha, hogy ön elnök azt is mondta, az Európa irányvonalakra tudnánk koncentrálni azt a munkát, nem pedig ideológiai, nemzeti vonalakra, irányvonalakra, hiszen minden országban, tagállamban vannak vonatkozó múzeumok, amelyek a nemzeti kérdésekkel foglalkoznak. Itt egy széles körű megközelítésre van szükség, amikor az európai történelmről beszélünk. Az Európai Unió létrehozása óta eltelt időre kellene koncentrálnunk, és az Európai Uniónak eh, nem eh, az Európai Uniónak nem tagjai ezek az országok, ezeket másképp kell kezelni. Eh, a tőkés óra reagálva mostában hallunk arra, hogy a vallást figyelmen kívül hagyjuk. Jó lenne, ha ezt megváltoztatnánk, ezt a hozzáállást. Nyilvánvalóan a szakértőknek kell a paraméterekről dönteniük, hogy hogyan kívánnak eljárni, és mindenképpen nekik kell iránymutatniuk, de a legfontosabb az az, hogy hogy olvastam néhány igencsak rossz indulatú cikket, különösen brit újságokban, amelyeket a saját országunkban is viszont láttam. Olyan látogató csoportokról írtak, akik itt jártak Brüsszelben, és ezzel kapcsolatban két pontra szeretném felhívni a figyelmet. Amikor látogató csoportok érkeznek ide, akkor ők ugye elsőbséget élveznek a hozzáférés tekintetében, és hogy kötelezővé tennénk-e az ilyen látogatói csoportok esetében, hogy az elsőbség hozzáférésen kívül valóban bizonyos időt ott is töltsenek az Európai Történelem házában. Ez alellenes hathatna, hogy a nem helytálló, negatív, rosszindulatú cikkek megszűnjenek az újságokban, amelyek egyre inkább csak szítják az euroszkepticizmust. Úgy gondolom pozitív lenne, hogyha támogatnák a látogatócsoportoknak látogatásra. Hát köszönjük szépen, most pedig nem utolsó sorban Boris úr kapja meg a szót. Chciałbym bardzo, bardzo mocno podziękować e, koledze. Én is szeretnék köszönetet mondani Martinez úrnak. Értem, hogy a legnehezebb feladat az az, hogy a, az adminisztratív technikai akadályokat, a pénzügyi akadályokat leküzdjük, de ami igazán fontos, az az, hogy itt egy nagyon fontos ambiciózus elképzelésről feladatról van, az senki sem vágott még bele egy ilyen feladatba, hogy Európa történelmét egyetlen helyen mutassa be. Tehát minél korábban ismerjük meg a koncepcióját, a kiállítások koncepcióját, annál jobb, hiszen hiszen láthatjuk, hogy nagyon sok érzelmet és vitát kavar ez az ügy, és Hát nyilvánvalóan az egész kontinens történelmét meg kell említeni, nem csak az Európai Unió történelmét, hiszen az Európai Unió egy, egy történelmi fejlemény esemény, de Európa történelme sokkal többből áll az ókori görögök, a rómaiak, a filozófusok, a keresztény eh, hit, a zsidó befolyások, a, az európai kultúrára, az európai történelme, aztán a fontos királyok, a nagy birodalmak, mindezek nagyon fontosak. Tehát ez lenne a kérdés, hogy a Európa történelmek bemutatása mennyire szűkítené le az idősz a, a körét az európai történelmi fejleményeknek, és mindenképpen támogatnánk Önöket munkájukban. Köszönöm szépen, azt szeretném még elmondani, hogy a hölgy, akiről mindenki beszélt, anélkül, hogy a nevét megnevezte volna, ez Tajan van Hál, ő a projektvezető, ott ül hátul, szemveges, sötét, hosszú hajú hölgy, Szlovéniából érkezett, de holland háttérrel rendelkezik, mellettünk pedig a bizottság egyik volt tagja, ül, aki most már az Európai Történelm Házának csapatát erősíti Konstantin, nagyon örülünk, hogy a Kutás Szakbizottságból most valaki ott ül ebben a munkacsoportban, most pedig Martinez úr kapja meg a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm szépen! Na, megpróbálok megpróbálom sűríteni a dolgokat, de voltak nagyon fontos felszólások. Először is Gajszki úr. Meg kell érteni azt, hogy természetesen észszerűbb lett volna, könnyebb lett volna egy olyan múzeumot létrehozni, amelyben van 27 terem, és mindegyikben az adott ország történelmét mutatjuk be. Természetesen minden kormánynak könnyebb lett volna így bemutatni az országa történelmét, a kihívás azonban sokkal nagyobb és nehezebb. Természetesen joggal mondja, hogy, hogy, ez, hogy ez Európa történelme, és ez egy koncentrált mm, bemutatás, és igaza van, itt az Egyesült Európa építéséről van szó. Igen, és ez a nagy kívás, hogy egy múzeumot hozunk létre, erről az építkezésről, és itt egy kontinensről van szó, emberekről van szó, és nem igazából országokról, mert az országok ugye jöttek, mentek, egyesültek, vannak olyan országok, amelyek lényegbe vágó fontos országok az európai történelem jelenlegi fejezetében, amelyek nem léteztek 70 éve, 150 éve. Nagyon kevés olyan ország van, amely mondjuk 150 éve létezett már ugyanazon határok között. Tehát ez egy olyan múzeum, amely nem akarja megismételni mindazt, amit már több más száz múzeumban találunk. Tehát itt nem arról lenne szó, hogy Európában ilyen ezek a folyók, ezek a hegyek, ezek a ö, tengerek vannak, hanem valami nagyon fontosat akarunk bemutatni ebben a múzeumban. Azt akarjuk bemutatni, hogy néhány értéken, bizonyos értékeken túl, kívül, a politikai tevékenységen túl, és a politikusok által vállalt felelősségeken túl. Tehát azt is tudjuk, hogy a politikusokat sok esetben nagyon rosszul, politikusokat rosszul bánnak, vagy a bánásmódot nem megfelelő módon értékelik. Ugye itt politikák és politikusok vannak. Vannak olyan országok, ahol ö, milliókat öltek meg, vagy évszázadokon át ö, több száz háborúra került sor. Ö, most azonban béke, stabilitás, szociális fejlődés, integráció tanúi vagyunk, és ha tetszik, ha nem, igenis, ez az Európai Unió értéke. Ez a mag, ez a központi rész. És az Európai Unión kívül más kontinenseken mi, mind ezeket az értékeket úgy tekintik, mint vezérelveket, amelyekre alapozni lehet akár Afrikában, akár máshol. Tehát a mi modellünk az ő modelljük, hogy hogyan lehet felépíteni a békét, hogyan lehet helyettesíteni a halált az élettel, hogyan lehet tiszteletben tartani az emberi jogokat, és nem pedig eltiporni azokat ez azt is jelenti, hogy hogyan lehet a totalitárizmust helyettesíteni a demokráciával. Ugye itt 4000 négyzetméterről van szó ebben a múzeumban. Mellesleg szeretném azt is elmondani, hogy a tudományos csoport, az akadémikus csoportnak a vezetője Borges professzor, aki egy nagyon hatékony és nagyon kemény ember, jó barátunk, de nagyon kemény tud lenni bizonyos területeken, például, hogyha egyet ért valamivel, vagy nem ért egyet valamivel. Az is igaz, hogy az országok is nagyon megváltoztak. Én nem vagyok hívő, azonban nagyon sokat szorosan működök együtt működtem együtt második János Pál pápával, és amikor beszélgettem vele, és Lengyelországról beszélgettünk, akkor ő azt mondta nekem, tehát eh, én beszéltem neki egy nagy lengyel költőről, Kievicsről, és ugye lényegében ő egy litván volt, tehát lengy, litvániai leng- lengyel volt, tehát ugye, ugye akkor azt, én nem is tudtam, hogy Mickiewicz Litvániában született, és ő is Euró, az európai történelem egyik része, és akkor ne beszéljünk a magyarokról. A történészek egyedül azok, akik képesek megérteni, hogy a történelem nem ismeri a határokat, ugyanis a határok állandóan változnak, szinte állandóan változnak. Most a konkrét kérdésekről. A költségek. Ugye valaki a költségek, itt 60 millió euróról van szó, ezt a költségvetésben elfogadták, tehát 60 millió euróról van szó, ez a költség az összköltség a múzeum megnyitására, és ezt a költséget, ezt az összeget, tehát ahogy mondtam, évente 12,5 millióra számítottuk ki. Ugye azt is kérdezték, hogy a bizottság részt vesz -e ebben, és mennyire vesz részt. Én remélem, hogy más másokat is találunk majd, beleértve a tanácsot, vagy a tagállamokat, vagy magántőkét, magánforrásokat. Tehát a kérdés az, tehát nem mondhatjuk azt, hogy várjunk, míg belépnek majd a magán beruházók. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor majd megnyílik a múzeum, akkor fognak jönni a beruházók nem az elején fognak most egy olyan projektbe beruházni, amelyet ugye a parlament indított. Ugyanis ők azt mondják, akkor ugye is mondhatják, hogy mi döntünk arról, hogy milyen tartalmi része lesz a múzeumnak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Aztán ugye 18 történészről beszélünk, tehát ez nem azt jelenti, hogy ö, országokként egy történészről van szó, vagy muzeológusról. None of them has been selected. Azt hiszem, hogy senkit nem azért választottak ki, mert, egy, mert valaki, tehát a nemzetiségétől függően, hogy magyar vagy ö, francia, nem. Tehát olyanokról van szó, akiknek nagy a tapasztalata, egyeseknek például a szó körül. Itt történelemben van több tapasztalata, van akinek több tapasztalata van az integrációs e, e, folyamatban, vagy a 20. század, a hatásköre. Vannak, akik a középkorral foglalkoznak, de legkevésbé volt releváns az, hogy mely országokból származnak. Because fortunately... Ugye, ami Például elképzelhető egy spanyol, aki a kisebbségekkel foglalkozik, vagy egy magyar, aki a vallásháborúkkal foglalkozik. Tehát ez így működik. Kamervet asszony, természetesen az ön felszólalása ugye van, támogat, köszönöm szépen és természetesen a, az is jó lesz, hogyha majd a bizottság meghívja az igazgatót, tehát 4000 négyzetméter és 800 négyzetméter, ugye ez a két adat, hát ez nem nagyon nagy, ugye elhangzott, de azért ez elég arra, hogy bemutassuk, amit szeretnénk, de mindenképpen meg kell egyezni egy, egy pártpolitikai szempontból semleges állandó kiállításról. Azt hiszem, hogy tehát ez egy politikai projekt, tehát a, politik, a legfőbb politikai testületnek, az Európai Parlamentnek a projektje, de az állandó kiállításnak mindenképpen a prioritásokat kell tükröznie, és az én politikai családomban például azt szeretnék, hogy a női jogokkal kapcsolatosan is legyen ö, valamilyen kiállítás, vagy a szakszer, európai szakszervezetekről is legyen. De elképzelhető a kereszténységről is, vagy pedig a vállalkozásokról, azt hiszem, hogy az, az idegenes kiállításokon mindenképpen a pluralizmust kell tükrözni, nem csak a parlament pluralizmusát, hanem olyan testületekét is, amelyek különböznek tőlünk. Itt mindenképpen erőfeszítésekre lesz szükség. Ami a költség, a működési költségvetést illeti, itt 12 millió euróról van szó. Persze ezek számítások, én itt most kollégákhoz szólok, hogy ez, mindez mennyibe fog kerülni mondjuk 2016-ban, ez nagyon sok tényezőtől függ. Ami a be, a múzeumi belépőket illeti. Én úgy gondolom, hogy nem kell belépő díjat szedni, hanem ingyenes kell, hogy legyen a múzeumba való belépés, és hogy elég későig tartson nyitva. Tehát amikor kiszámítottuk a költségeket a megindításra, mindezt figyelembe vettük. Ami a működést illeti, Például a költségek attól is függnek, hogy a biztonsági, hány biztonsági emberre van szükség, vagy hány, órái, hány órát működik, mondjuk 18 órát működik a múzeum, 18 órát van nyitva ponta és akkor hány biztonsági emberre van szükség? Nem tudom, hogy 11 millió vagy 12 millió lesz, ezt most nem tudom megmondani, de nem kell szkeptikusoknak lenni, de itt mindenképpen csak approximatív adatokkal, költségekkel lehet dolgozni. Tőkés úr nagyon nagyon jól működött, mint alelnök is, nagyon fontos munkát végzett, és nagyon releváns mindaz, amit ő el tud nekünk mondani. Nagyon fontos a múzeumban, egyfajta manicheizmuson túl lépni, tehát a történelmi manicheizmuson túl lépni. Az európai ö, jelenlegi történelemben ugye ott vannak a nyugatiak, a keletiek. Én ö, börtönben voltam, a szabadságért harcoltam, és nem Kelet-Európában voltam ahogy ön is mondta, egy olyan történelmi helyzetben éltünk, amikor a hidegháború létezett, amikor diktatúrák éltek, éltek, amikor nagyon negatív volt a helyzet, itt is, meg ott is. És nagyon fontos mindenképpen ezt is megértetni, és a szolidaritást kifejezni azok iránt, akik az emberi méltóságukért harcoltak, az emberi jogaikért, a szabadságért harcoltak. És emlékezni kell azokra, akik harcoltak, ugyanis ez is egy értéke az európai szolidaritásnak. Tehát támogatni kellett azokat, akik harcoltak a magyar Forradalom, eh, ugye 1956-ban, 68-ban eh, Csehszlovákiában, eh, és így tovább. Tehát ezek mind történelmi, jogos történelmi események voltak. Meg kell hallgatni azokat is, akik támogatták mindezt. Például azok, akik soha nem utaztak el az önországba, tök, önországába tőkésről, vagy az én országomba, de támogatták ezeket a harcokat. Aztán, ami a kisebbségeket illeti, a vallást illeti, természetesen ezekkel lehet foglalkozni, de a vallás az egy nagyon nehéz dolog lehet, eh, ahogy Verzsi asszony is mondja a vallás nagyon megnehezít bizonyos dolgokat. Például magát a történelmet. Én egy olyan országból jövök, amely 800 éven át muzulmán ország volt. Ugyanis 10, 10 ezer ember elnyomta az országomat, és Spanyolországban ott voltak 10 generáción át, sőt 20 generáción át Spanyolországban vannak olyan térségek, ahol a muzulmánok uralkodtak. A keresztények és a zsidók gyakorolhatták a vallásukat, és az irodalom, az építészet virágzott. De amikor a, amikor úgymond a keresztények felszabadították a területeket, a zsidók nem gyakorolhatták a vallásukat, a muzulmánok nem gyakorolhatták a vallásukat, vagy el kellett menniük, üldözték őket, vagy megégették őket, és a iskolai könyvekben is ezt tanulják, hogy ö, akik nem voltak hívók, hívők, azokat rákényszerítették arra, hogy hívők legyenek, és így tovább. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog. Ami igaz, az az, hogy a történelem könyvekben, a mi országunkban vallásos háborúkról beszélünk. Vallásos háborúkról, vallási háborúkról. Soha nem azt mondták, hogy, hogy történelmi háborúk, vagy sportháborúk, vagy kulturális háborúk, hanem vallási háborúkról van szó. Szóval ez mit jelentett azt, hogy a keresztények között volt háború? Minden esetre, ami teljesen releváns, az az, hogy a vallás és a kisebbségeknek mindenképpen helyet kell adni a múzeumban. És azonban ez egy nagyon nehéz kihívás ebben a projektben. Ugyanis nem, mint nem keresztény, azt mondom, hogy ez sátánian nehéz. Sátánian nehéz. Ez egy hatalmas kihívás. Verzsá asszonynak már részben válaszoltam. Értem, hogy nem lehet csak az Európai Unió térségéhez kötni ezt a múzeumot. Ugye valaha ez hat országot jelentett, ugye most ő, már többen vannak, 23, aztán 24, aztán voltak olyan országok, a Szlovénia, Horvátország, amely nem is létezett akkor, amikor e-, ez az egész folyamat elkezdődött. Minden esetre, amit elmondott, az nagyon fontos, és mennyire fontos lesz majd az, mindaz, amit bemutatunk ebben a múzeumban. Azt hiszem, hogy azt is jelzi majd, hogy az emberek relativizálhatnak bizonyos problémákat, vagy átértékelhetik a gondolataikat. Skuria úr, én értem, és minden alkalommal, amikor ön felszólal, engem érzelmileg meghat. Nagyon mélyen kezdek el érezni, amikor ön beszél. És amikor ön beszélt, akkor átéreztem, hogy mennyire nehéz ez a kihívás. Mikor elindítottuk ezt a projektet Pötering úrral, soha nem gondoltam volna, hogy ez ide, idáig fog idáig fog elérkezni. Nem gondoltam, hogy ez sikeres lesz, mert összehozni megszervezni ezeket a kihívásokat. Úgy tűnt, hogy teljesen lehetetlen. Mellesleg a németeknek sikerült a saját történelmükben, de ö, nagyon ö, releváns ö, helyzet van. Például Hollandia vagy Ausztriának nem sikerült éveken át próbálták, nem sikerült mellesleg a mi projektünk egy olyan gondolat, amelyet 20 éve indítottunk el, nem igazán működött ez az elején. És akkor nem a parlament indította el ezt az egész gondolatot. Tehát én remélem, hogy sikeresek leszünk. Takula, Takula úr már nincs itt a, a teremben, de Kelly úrnak és önnek is mondom, természetesen ki tagadhatja, hogy a kereszténység az egy nagyon fontos elem? De a kérdés az az, hogy tehát ö, nem csak az egyedüli elem a kereszténység, ez egy nagyon fontos, de más elemek is vannak. Skuria úr nagyon jól kifejtette azt, hogy vannak trendek, számos kulturális trend is, amely egész egyszerűen nem ismeri a határokat. Nagyon szórakoztató tanulmányozni azt, hogy hogyan lehet Európán át keresztül utazni útlevél nélkül, határok nélkül, de voltak olyanok, vannak olyanok, akik ezt nem is ismerik. Például, akik Erdélyben születtek, valaha az, még az osztrák-magyar monarchiához tartoztak, voltak olyanok, akik az életük során több országhoz tartoztak, több nemzetiséget öve, öveltek át így, íveltek át így. Vagy mi történt ugye Péterváron, és utaztak már a 17.-18. században is. És hogyan? Például egyesek hegedültek, és akkor pénzt kaptak, elutaztak egészen Bécsig, aztán Erdélybe. Nem, otthon mondjuk például magyarul beszéltek, aztán szlovákul beszéltek egyesekkel, magyarul másokkal, Kelly úrnak is köszönöm az elhangzottakat. Én úgy gondolom, hogy na, ön mondott valami nagyon fontosat. Ez a projekt, ennek a projektnek hihetetlen számú, hogy is mondjam, ellenzője van. Tehát mindenki, aki ellene van Európának, az európai építkezésnek, ellenség volt. Persze nagyon nehéz erről vitázni. Vannak, akik ugye azt mondják, hogy az európai történelem, az európai identitás nem létezik. Most ugye, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy az európai történelem nem létezik, akkor nem fogom meggyőzni őt arról, hogy lesz egy európai történelemház. Ház. Egy parlament miért is vesz részt egy ilyen kezdeményezésben? Ugye ez egy nagyon észszerű lehetőség, és a válasz az, hogy hogyha nem tesszük meg, ha nem ö, kezdeményezünk, akkor senki nem fogja megtenni helyettünk. Erre szükség van, szükség van a, megmutatni az embereknek, hogy mi is Európa identitása, és hogyan lehet ezt elérni. Ugye vannak ö, egyesek, akik azt mondják, ugye, hogy válság helyzet van, válságban élünk, nem lehet ilyen ö, múzeumra pénzt kiadni most, más prioritások vannak, de nagyon sokan voltak olyanok, akiket meg kellett győzni. Sikerült is meggyőzni sokakat, de természetesen még mindig nagyon sok a szkeptikus, és e, a, a brit újságokban sok ilyen szkeptikus megjegyzést olvasunk más országokban is, sőt, pro-európai országokban, Németországban is kérdéseket tettek fel, hogy folytatni kell -e ezt a projektet, hogy ez egy elveszett, már most elveszett kihívás, nem fog sikerülni, és így tovább. Tehát ezek is észszerű észrevételek, és éppen ezért el kell magyarázni, hogy mit is szeretnénk. Boris úrnak mondanám, hogy a, az administratív nehézségek persze léteznek, de ezeket mindenképpen meg fogjuk oldani, és talán 2014-ben nem, de 2015-ig mindenképp megnyitjuk a múzeumot, és a problémákat is le fogjuk meg fogjuk oldani. Mellesleg Durand asszony a belga minisztériumból nagyon aktív, és sokat segít nekünk ebben a munkában. Ami a pénzösszegeket illeti, mindenképpen arra van szükség, hogy semmiképpen ne haladjuk, haladjuk meg azt a költségvetést, amelyet kitűztünk, mert ez nagyon veszélyes lenne. Szeretnék még két dologról beszélni. Az egyik az állandó kiállítás és az idegenes kiállítások közötti kapcsolat, valamint a itteni látogatói központ és a penális terem mm, központi kapcsolat. A múzeum nem igazán az ókori történelmet fogja tükrözni, itt inkább a kortárs, tehát a mai történelmet szeretnénk bemutatni, nem annyira az ókori vagy a középkori történelmet. Persze nehéz számunkra megértetni az emberekkel azt, hogy ez a projekt nem csak szükséges, de nélkülözhetetlen számunkra, egyesek számára, lehet, hogy az önök számára nem, de az én generációm számára, vagy egy kicsit fiatalabbak számára. Ez a múzeum nagyon ö, megható lesz, emocionális jellegű lesz, érzelmi töltésű lesz, akkor, amikor az emberek ugye pozitívan ö, gondolkodnak. Ugye akkor is azt mondom, hogy ez egy kihívás számunkra, egyfajta tükör lesz ez a múzeum, és az a kihívás, hogy ez a múzeum a gyermekeink számára is releváns legyen, akik soha nem éltek ezekben a történelmi időszakokban. A gyermekek számára az én országomban sokszor meglep az, hogy egy gyermek, aki mondjuk ma tíz éves, számára Franco tábornok, vagy az úgynevezett katolikus királyok a 15. századból, tehát ők a, a gyermek, egy gyermek számára ugyanazt jelentik. Vagy például, hogy mi történt 50 éve vagy 500 éve egy 10 éves gyermek számára pontosan ugyanazt jelenti. Tehát és, és egyszerűen nem értik, nem látják, hogy a két történelmi esemény között mondjuk 500 év eltelt. És számunkra ez a nagy történelmi kihívás is, hogy egy olyan valamire építsünk a múzeumban is, amely a gyermekeink számára is fontos lesz. Még egyszer köszönöm szépen, remélem, hogy mindenkinek a kérdésére válaszoltam. Köszönöm. Ritkán tapsolunk ilyen nagy elánnal, de úgy gondolom Martinez kolléga megérdemli azt, hiszen nagyon nagy empátiával közelíti meg ezt a projektet. Úgy gondolom, hogy ez párt vonalakon és frakciókon átívelő projekt, és ez nagyon fontos. Most a válaszokból is kiderült, hogy mennyire fontos ez a projekt, hogyha mi nem foglalkoznánk ezzel az elképzeléssel, de ugyanakkor valaki más szeretne egy ilyen múzeumot létrehozni, akkor ugye semmiféle beleszólásunk nem lenne már. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekünk kellene ezt a múzeumot létrehozni, és jó lenne, hogyha a közeljövőben a projekt igazgatónővel is lehetőségünk nyílna beszélni, ha majd egy kicsit kiérlelődött a projekt, hiszen nem akarjuk a gondolkodási folyamatokat megzavarni, de szeretnénk majd figyelembe kísérni ezt a projektet. És mindez, ami ma itt elhangzott, nyilvánvalóan az önök elképzeléseiben is majd helyet kapnak. Éppen ezért még egyszer hálás köszönet Matthias kollégának, és akkor most távozhat is Matthias kolléga más munkájára, más szakbizottságba. Mi pedig visszatérünk a napirendünkhöz. Csak egy... Csak egy napi rendi pontunk maradt, és délután pedig Polgár főigazgató úr érkezik. Most tehát a határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban című jelentés következik. Tehát az Európai Bizottság egy közleményt adott ki az önkéntes munkáról, és, és itt a határokon átnyúló önkéntes tevékenység elismerését és ösztönzését kívánja a bizottság elérni ezzel a közleménnyel, és hát érdekel minket, hogy Kuria kolléga mit gondol erről a közleményről, és majd ezt követően kerül sor a koordinátorok ülésére, aztán ebédszünet, majd 15 órakor találkozunk polgár úrra, csak hogy mindenki ismerje a menetrendet. Dunque io Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálom a lehető legkevesebb időt elvenni, hogy a többiek is szólhassanak itt a kollégák közül. Szeretném Fonta néni asszonynak megköszönni a segítségét a titkárságtól, mert kiváló volt az együttműködés, valamint a bizottság együtt, bizottság képviselőinek is köszönetet mondott, akiket találkoztunk, hogy elmélyítsük ennek a dossziénak egy-két aspektusát. Ki emeltük már rögtön az elejétől két, két pontnak a fontosságát. Az egyik az, hogy az önkéntesség meghatározását azért egy picit még ki kell igazítani. Hát tényleg a tagállamok között rengeteg a különbség, nagy a sokszínűség, mindenki másképp értelmezi az önkéntességet. tehát ezt ki szerettük volna külön emelni, hogy ezt meghatározok, hogy mit is jelent az önkéntesség. A másik dolog, amit ki akartunk emelni, az az, hogy milyen pozitív hatása volt az önkéntesség évének, ugye ez tavaly volt, 2011-ben, és tényleg ez nagyon fontos volt, amellett, hogy ugye találkoztak az állampolgárok, a különböző szövetségeket tudtunk különböző szövetségek tudtak találkozni, jó, jó gyakorlatokat cserélni, különböző rendszerek egymásról tapasztalatot gyűjteni, és így tovább. Tehát ez jó volt ez a 2011-es év, de volt egy ország, Litvánia, amely a tavalyi év során elfogadta az első törvényt, tehát ez egy nemzeti törvény, az önkéntességről szól, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vita indult az önkéntességről, és így léptek, és nagyon sok kormány, nagyon sok tagállam rátette a kezét erre az ágazatra, ha, hogy így fogalmazzak, és a korábbi normáknak a korszerűsítésével foglalkozik. Ez részben annak is köszönhető, hogy milyen széleskörű eszmecsere bontakozott ki a múlt év során. Már elmondtuk legutóbb, amikor elkezdtük ezen a dosszién a munkát, hogy a közlemény, a bizottság közleménye Nagyon jól előkészített közlemény, kisemeltünk egy-két dolgot, egy-két pontot, amely számunkra alapvető fontosságú, és más dolgokat pedig beemeltünk, például e, azt, hogy nagy figyelmet fordítsunk arra, hogy az önkéntességre, önkéntes tevékenységre odafigyeljenek a, haték, a hatóságok, például mondjuk a hátrányos helyzetűek, a fogyatékosok, a fiatalok, kaphassanak lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát végezzenek. Aztán beemeltük még a szövegbe azt is, hogy szükség van arra, hogy nagyobb tájékoztatást kapjanak ezek a szervezetek, tehát a civil társadalomat képviselő szervezetek, hogy megismerhessék, hogy milyen lehetőségeket ajánl az Európai Unió, vagy egyáltalán a többi tagállamban milyen lehetőségek vannak önkéntes tevékenység végzésére és ennek kapcsán merült fel mondjuk az a lehetőség, hogy hozzunk létre egy internetes honlapot, egy központi Európai Uniós honlapot, ahol külön linken lehetne elolvasni a költségeket, feltételeket, programokat más tagállamokban, tehát egyfajta önkéntesség nemzetközi szinten vagy határokon átnyúló önkéntesség fül alatt ezt, ezeket az információkat össze lehetne gyűjteni, aztán a tagállamoknak is érdemes kidolgozni egy módszert, mozertant, és az ILO, illetve a Genop Egyetem együttműködésben elfogadott egy mérési módszert, amelyet fel lehet használni az önkéntes tevékenységek mérésére. Gyakorlatilag most különböző eszközök vannak, különböző jogi környezetek, stb. stb. Tehát nem tudjuk mérni, vagy egyáltalán összevetni az önkéntes tevékenységeket szerte Európában. Aztán az aktív idősödés évének kapcsán is láttuk azt, hogy mennyire fontos az önkéntes tevékenység, tehát a, a harmadik életkor, úgymond a harmadik korszak. Aztán láttuk a sportot is, ugye az Európai Unióban ugye, új kompetenciákat kaptunk a sport terén, ez a szakbizottság is aktív ebben a témában, és ugye a parlament is elmondta, hogy mennyire fontos, kifejezte az a véleményét, hogy mennyire fontos a sport, illetve az önkéntesség a sportban. És aztán felkérjük, úgymond a nemzeti hatóságokat, önkormányzatokat, a bizottságot is felkérjük, hogy az önkéntességet megfelelő módon tekintsék, a környezetvédelem, a művészeti örökség, kulturális örökség védelme terén fontos szerepet játszik. Ugye tudjuk, hogy rengeteg környezetvédelmi, termész, környezeti, természeti katasztrófa sújtja Európát, és itt is szükség van arra, hogy különös figyelmet fordítsunk erre, és külön beavatkozásra lehet esetleg szükség. Azt kértük a bizottságtól, hogy legyen egyfajta európai kép készségútlevél is, ez is egy nagyon érdekes, érdekes javaslat. Ez ez az Európai Kompetencia Útlevél egy olyan dokumentum lenne, amelyben felsorolják és hivatalosan elismerik az önkéntes tevékenységek során szerzett tapasztalatokat, tehát ez a tanulást is segíti, tapasztalatgyűjtést is segíti, illetve később a munkaerőpiacon is jó, mert a, a megszerzett szaktudást vagy tapasztalatokat elismerik kiemeltük azt is, hogy mennyire fontosak a, szerz, a szervezetek, a szövetségek, amelyek itt működnek, hiszen az ő szerepük nélkül gyakorlatilag nem is beszélhetnénk önkéntes tevékenységről, és ezért szükséges az önkéntes szervezeteket pénzügyi szempontból is segíteni, támogatni, különösképpen a válság idején, hiszen mostanában az önkéntes tevékenység választ tud adni bizonyos problémákra olyan területeken tud lépni, ahol az állam esetleg vagy a helyi önkormányzatok nem tudnak közvetlenül reagálni. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy az elején kiemeljük azt, hogy az önkéntesség az a párbeszéd egyik eszköze is a világ többi részével, hiszen több Rengeteg állam van, amely nem az Európai Unió tagja, de így is az önkéntes munkán keresztül, e, és ezt büszkén mondhatom, e, kép viselhetünk egy olyan modellt, amilyen az európai modell, ami a szolidaritáson, a szociális e, tiszteleten alapul, és ezt reméljük, hogy máshol is megvalósul, nem csak a mi társadalmainkban. Megvan természetesen a jelentés, ezt mindenki elolvashatja, én ennyit kívántam erről mondani, lehet ezt még kiegészíteni, ezek voltak a kulcsfontosságú pontok, amire felkívántam hívni a figyelmet, és természetesen a márom az önök véleményét, és azt, hogy aztán utána kidolgozzunk egy véleményt, amely valóban teljes körűen tartalmaz minden szempontot. Köszönöm, Márkó. Hello, ne vegye asszony. Ďakujem vám pekne. V prvom rade by som chcela povedať, že pán spravodajca naozaj vidno, že sa venuje dobrovoľníckým aktivitám. Köszönöm szépen. Az előadó nyilvánvalóan teljes mértékben ismeri az önkéntesség területét, nagyon jól ismer mindent, és e, nyilvánvalóan szükség van csekélyebb módosításokra, de alapvetően egyetértek a az irányvonal amelyet az előadó képvisel, úgy gondolom, hogy fontos a jogi szabályozás megteremtése az önkéntes munkavállalók számára. Néhány tagállamban már sikerült hasonló jogszabályokat bevezetni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az önkéntes munkát valamiféle jogi környezetbe be lehessen illeszteni, és nagyon örülök, hogy Szlovákiában ez már megtörtént, és ott már az önkéntességre vonatkozó törvényeket el is fogadtak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogyha ilyesmiről beszélünk, akkor mindig abból kell kiindulni, hogy milyen jogi keretekkel rendelkezünk ezen a területen. Aztán nem tudom, hogy jó-e az, hogyha konkretizálni akarjuk azt is, hogy a roma lakosság számára is népszerűsíteni szeretnénk az önkéntességet. Jó lenne, hogyha nem csak őket emelnénk ki. Én úgy gondolom, ez nem helyes hanem egy általánosabb megfogalmazás lenne jobb, de talán később megvitathatjuk majd. Aztán a hetedik pontban az előadó egy központosított portált javasol uniós szinten az önkéntes munkára vonatkozóan. Én nem örülök annak, hogyha újabb intézményeket, új portálokat, új költségvetés tételeket teremtünk. Talán határokon átnyúló más intézkedésekkel, forrásokkal meg lehetne teremteni azt, hogy a polgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy hogyan, hol, milyen körülmények között tudnak önkéntes munkát végezni. Ez lehet, hogy megerősítené az önkéntességet. Több mint 100 millióan vesznek részt önkéntes tevékenységben, és lehet, hogy ezt többszörösére is tudnánk növelni. Aztán azt is tudnunk kell, hogy hogyan lehet mérni, számszerűsíteni az önkéntes tevékenységet vagy munkát. Ez nem csak a kiértékelést, a, a társadalmi megbecsülést a, a, jelenti, hanem valamiképpen számszerűsíteni, mennyiségi szempontból is mérhető kell, hogy legyen az önkéntes munka például hasonlóan, ahol a nyugdíjalapot kiszemítjük, ahogyan a bérrel jutalmazott munkát, tevékenységet számolják, úgy hasonlóképpen az önkéntes tevékenységet töltött időt is valahogyan össze kellene számolni, számszerűsíteni Aztán az informális képzés, oktatás is ide tartozik, és a, a az önkéntes tevékenység keretében megszerzett képességeket, készségeket is hivatalosan el kellene ismerni, és itt egyetértek az előadó javaslataival, a 12-es pont foglalkozik ezzel. Aztán az egységes önkéntes humanitárius segítségnyújtási hatás, létrehozását nagyon hasznosnak ítélem, még több vehetnének részt az önkéntes tevékenységek, különösen a humanitárius katasztrófák esetében szükség van erre a féle tevékenységre, és az Unió is a világ szintéren eh, példaként járhatna elő, és eh, a szükséget szenvedő régiókban fel eh, tudnánk lépni ezzel a hatással is. Aztán nagyon fontos kérdés, hogyan segítsük az önkénteseket. Nyilvánvalóan kapacitásokat uh, kell teremteni például a lakhatás tekintetében uh, nagyon sok önkéntesre van szükség és az önkéntesség nem arról szól, hogy mi európaiak eh, mit teszünk, hanem világszerte eh, mindenkiről szól. Ez jó lenne, ha Európán kívülre is el tudnánk jutni, talán eh, például vízumkönnyítés is el tudnánk érni azok számára, akik mondjuk az unión kívülről jönnének, az unióból önkéntes tevékenységet vállaljanak. Itt az ő aktív részvételüket az önkéntes tevékenységben az unión belül meg lehetne könnyíteni, nem csak humanitárius katasztrofák esetében, hanem például a fiatalok, akik Európába érkeznének önkéntes munkát végezni, és rászorulókat segítenének, őket is segíthetnénk, ha más küszöbet állapítanánk meg a, vízumok esetében. Ezt a teljes mértékben egyetértek az előadóval abban, hogy pénzügyileg is támogatnunk kell az önkéntes tevékenységeket, és a jövőbeli programokban, a jövőbeli költségvetési tételekbe bele kellene foglalni ezt a területet, és nem szabad erről elfeledkezni, nem szabad ezt um, félre tennünk hiszen az önkéntes programokat csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha uniós pénzügyi támogatásban részesülnek. Nem szabad erről megfelelkeznünk, mert különben ez az önkéntesség összeomlásához vezethet. Köszönöm szépen, kérném a hozzászólókat, hogy rövidebbre fogják a mondani valójukat, hiszen a koordinátorok ülése is következik még, és ott nem lesz tolmácsolás, hogyha nem sietünk. Sánchez asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Markónak, mert átfogóan bemutatta az önkétességgel kapcsolatos problémákat az európai társadalomban. Nagyon pontos érveléseket hallottunk, és azt is látjuk, hogy egyre nagyobb szükség van az önkéntességre. Szeretnék rámutatni én is arra, hogy mm, mennyire fontos az önkéntességet fejleszteni határokon átnyúlóan, az Európai Unión belül vannak lehetőségek és eszközeink a különböző önkéntes szervezetek számára a szolgáltatások terén léteznek nagy lehetőségek, éppen ezért hasznot kell húzni a már létező lehetőségekből határokon átnyúló módon, és a kohéziós politika részleteit is mindenképpen figyelembe kell vennie mindazoknak, akik az önkéntességgel foglalkoznak, az önkéntes hálózatokat már az Európai Önkéntesség évében kialakítottuk, a regionális alapokat is fel kell használni az önkéntesség fejlesztésére. Ugye a szociális inkluzió, az öregedés, a állampolgárság, az fiatalok, stb. Tehát mindezek olyan területek, ahol a hármas célkütűzés terén, a területfejlesztésben, a kohéziós politikában nagyon is fejleszteni lehet az önkéntességet általánosságban is. Erre megvannak a jogszabályok is, nagyon sok a tapasztalat, a gyakorlatban az önkéntesek munkájáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sánchez asszony. Most pedig Ervált képviselő kap szót. Thank you. Uh, uh firstly, I would like to Köszönöm szépen, először gratulálok az előadónak ez az átfogó jelentéshez. Támogatom az ajánlásokat ebben a jelentésben. Nagyobb együttműködésre van szükség az önkéntes tevékenységek szervezői között az EU országokban, és a fiatal önkéntesek mobilitását erősítendő Európában. Ebben a tekintetben egy központi EU portál hasznos lenne a szervezetek számára, akik önkéntesekre számítanak. Nagyon gyakran fordul elő, hogy az önkéntesek vezette szervezetek nem rendelkeznek idővel, energiával, hogy ezeket a projekteket feltárják, a finanszírozásról nem tudnak tájékozódni nemzeti és EU szinten. A bürokrácia ugyanis hatalmas, és ez elveszi a kedvüket attól, hogy finanszírozásért pályázzanak. Gyakran határokon átnyúló feltételek is vannak, és nagyon sokszor el sem indulnak az önkéntes projektek, mert nincsenek meg a kapcsolataik, nincs kiépített hálózat, hogy az ötleteket szélesebb körben népszerűsítsék. Egy központi portál, ahol információt lehetne cserélni, hálózatot építeni, ezért nagyon is előnyös lenne és meg tudná erősíteni az önkéntesek szerepét, a szervezetek erejét. A szociális tőke valóban vibráns és inkluzív közösségeket hozna létre. Aztán ez a készség útlevél is javítana nagyon sok mindent, a formális és informális tanulási lehetőségeket bővíteni, ennek a készségútlevélnek a fontosságát talán jobban hangsúlyozhatna még a jelentés. Gyakorlati eszköz lenne az önkéntesek kezében, és valószínűleg erősíteni a határokon átnyúló önkéntes tevékenységet is. Ami a az önkéntesség előtt álló akadályok lebontását illeti, a saját kezdeményezésű jelentésben szerepel ez, a sportról szóló jelentésben is, és azt hiszem, hogy az abban, abból a jelentésből át lehetne emelni ezeket a javaslatokat. Hogyha figyelembe, ide, ha figyelembe veszük, hogy 100 millió európai folytat önkéntes tevékenységet, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos és időszerű ez a mostani jelentés. Összefogott európai megközelítés az valóban hozzáadott értéket teremthet az európai önkéntes szervezeteknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy röviden össze tudom foglalni mondani valamit. Köszönet jár Kúria úrnak, úgy gondolom ez kiváló kiindulási alap a további vitákhoz, amely itt, olvasható. Ö, több helyen is ugye felsorolta az előadó, hogy hogy a tanács, a bizottság és a tagállam felé milyen feltételeket kell megfogalmaznunk, de jó lenne, hogyha az európai vállalkozásokkal szemben is ilyen felszólításokkal érnénk, hiszen úgy gondolom, hogy itt nem csak arra van szó, hogy a saját munkavállalóik korábbi önkéntes tevékenységet ismerjék el, hanem aktuálisan is támogassák az önkéntes tevékenységet a munkavállalók körében a saját szüke pátriámból is ismerek egy ilyen vállalatot, ahol támogatják a saját munkatársak önkéntes tevékenységét, itt mind a saját, mind pedig más projektekben támogatják az alkalmazottak önkéntes tevékenységet, és jó lenne, hogyha egy ilyen uniós szövegben is megjelenne egy ilyen a vállalkozásokat és az önkéntes tevékenység támogatására sürgető megfogalmazás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Hogyha figyelembe vesszük az önkéntesség nagyon fontos szerepét, hogyha az Európai Önkéntesség évének az eredményeit figyelembe vesszük, akkor ismételten ugyanazt a konklúziót vonhatjuk le. Nevezetesen, hogy az önkéntesség egyre inkább fejlődik európai szinten. Az eredmények egyre fontosabbak. Azonban sajnálatos módon a bürokratikus akadályok, jogi akadályok európai szinten még mindig jelentősek. És, és ezek igazából az eredményeinkre is kihatnak. Sokkal többet kell tennünk. Hogyha most szeretnénk például ellenőrizni az internetes szolgáltatásokat európai szinten, vagy nemzetközi szinten, miért ne lehetne többet tenni, és felkérni az európai államokat, hogy teljesen világos jogszabályaik legyenek az internet terén, vagy akár a bizottságtól kérni ezt. Nem tudom, hogy miért vagyunk ilyen nagy késésben, de nem engedhetjük meg azt, hogy a jövőben leblokkoljunk ilyen fontos tevékenységet az európai polgárok számára. Szeretnék gratulálni kollégámnak. Igaz, hogy a munkadokumentum nagyon fontos, nagyon pragmatikus, én támogatom, és remélem, hogy a jövőben e, egy e, inkább e, fejleszthetjük ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márko. Szeretnél még? Köszönöm, de elnézést, Verzsi asszony, öné még a szó. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Nagyon gyorsan ö, szeretnék szólni, mert el kell mennem. Elnézést kérek Skuria úrtól, de még nem igazán részletesen olvastam el a tervezetét, de te, teljes mértékben támogatom a, a főbb irányvonalait a szövegének. Két-három dolgot szeretnék kiemelni. Nagyra értékeltem a 17-es bekezdésében a kapcsolatot az önkéntesség és a európai polgárok évéve között. Úgy gondolom, hogy az önkéntesség a polgári, polgárságnak az egyik nagyon fontos része. Ugye mi a polgárságról beszélünk, amelyet én nem igazán értek egyet, de hát most már ezt a definíciót használjuk. Tehát azt gondolom, hogy a különböző kapcsolatok szintjén, ugye határokon átnyúló tevékenységekről gondolkozunk és beszélünk, ez fontos ebben a jelentésben is, de azért mindig van egy vonakodás a részemről, tehát ez lehet, hogy francia dolog, tehát a, itt a francia nyelvre való fordítása a szönkéntesség szónak az tehát bénévolá, nem pedig volontáriá, mert a volontáriá szó, franc, ugye ezt az angolból fordítják, de a francia nyelvben bénévolának mondjuk az önkéntességet, nem pedig volontáriának. Ezt ö, szerettem volna elmondani, ami pedig a különböző egyesületeket illeti az önkéntesség terén Úgy gondolom, hogy fontos a demokratikus működés, a nők helyzetének az aláhúzása, a nő, nők részvétele, és azt hiszem, hogy itt a kisebbségek kérdése ugyanígy vonatkozik erre a területre is. Persze a különböző tagállamokban különbözik a helyzet, ezt is alá kell húzni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Verzsia asszony. Biztos vagyok abban, hogy valamennyi szöveg változatban a franciában is a helyes kifejezést használják, éppen ezért nem kell amiatt panaszkodni, hogy volontért mondanom. Tehát ez így van, ugye? Tehát nem mondják azt, hogy volontáriá a franciában? Tehát akkor mondják meg önök, franciák a fordítóknak, én Franciaországban soha nem használom ezt a kifejezést, de hát ugye az önök francia érdekei mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm. Márkó, szeretnél még valamit mondani, vagy nem? Nem, nem, csak, csak annyit fűzött hozzá, hogy az árnyék előadókkal akkor majd megnézzük azokat a dolgokat, amiket itt kiemeltek az önkéntességről. Nyilván ezt írtuk, ugye fontos, fontos meghatározni, hogy mit is értünk az önkéntes tevékenységen, hogy ez minden állampolgár számára világos legyen, hogy mi, miről is beszélünk most, és nyilván önök is majd több javaslattal fognak élni. Megköszönöm a kollégáknak a segítséget egy már előre is, ugye többen felhívták a figyelmet a vállalkozásokra, kis, a kisebbségekre, és így, több, és így tovább. Tehát most nagyon kevés időnk van, de majd a következő ülésen folytatjuk e és most megköszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm, ezzel lezárom a mai ülést mindenkinek. Köszönetet mondok, aki jelen volt, és hozzájárult ahhoz, hogy Európa egy kicsit emberbarátabb, fiatalabb barátabb legyen, és a határidő március 9-e, március 9 délben van tehát a határidő. Világos mindenkinek? Akkor jó étvágyat mindenkinek, és a koordinátorok maradnak. Itt.